ha nem adnak be kifogást, akkor elfogadottnak tekintjük. A következő az Európai Hálózat finanszírozási eszköz 2020 után Ulkasszonynak adom meg a szót. Dear President, honorable members, Tisztelt elnök úr, igen, tisztelt képviselő. Köszönöm szépen, hogy lehetőség van arra, hogy ma az Európai Parlament elvárásairól beszélgethetünk az Európai Hálózat finanszírozási eszköz 2020 után kérdéséről. A bizottság javaslatát a az önszabályozásról június 6-án nyújtotta meg, a több éves pénzügyi csomagot pedig május 2-án. Ebben már alapvető orientációs pontok vannak arra, hogy milyen felépítése és milyen prioritásai lehetnek az eszköznek. Mindannyian Tudjuk, hogy milyen nagy beruházási igény van az európai közlekedési hálózatban. 21-27 időszakra a TNT alaphálózat fejlesztése önmagában 350 milliárd eurós beruházási igényel rendelkezik, ezen kívül pedig sokkal többel kell majd többet kell megoldanunk a karbonizáció és digitalizáció problémáját a közlekedési ágazatban. A határon átnyúló dimenzió az EU, Európai Uniós többletérték alapja marad, de a hatékony és összekapcsolt mobilitás még okos, fenntartható, befogadó, biztonságos és, és biztos kell, hogy legyen. Ezért javaslom azt, hogy modernizáljuk az Európai Hálózat finanszírozási eszközt. Ez azon kevés programok közé tartozik, ahol amire a bizottság megemelte a javasolt költségvetést, különböző költségvetési javaslatok, 42,3 milliárd euróról szól az új, ebből 30,6 milliárdot a közlekedésre szánnak. A javaslatunk az, hogy megtartsuk a jelenlegi költségvetési szintet, mind az általános, mind pedig a kohéziós boríték esetében 12,8, illetve 11,3 milliárdot jelent ez. Ezen kívül azt javasoljuk, hogy 6,5 milliárd eurót költségvetést fogunk a közlekedési infrastruktúrára, a duális hálózatú infrastruktúrára, tehát polgári és katonai használatra szólva beruházni. A 6,3 milliárdról szól e területre vonatkozóan a parlamenti javaslat, ez nagyon fontos. Nézzük a prioritásokat. Egyetértek azzal, hogy egyensúlyt kell találni az új infrastruktúra fejlesztés és a meglévő infrastruktúra modernizálása között. Egyrészt egyetértek azzal, hogy fenn kell tartsuk azt, hogy a hálózatfejlesztésre összpontosítsunk, különösen a hiányzó kapcsolatokra és a határon átnyúló hálózatokra az alapfolyosók esetében. Biztosítani kell azt, hogy a nagy projekteket a jelenlegi programnak eh, megfelelően befejezzük. Másrészt sokkal nagyobb, sokkal jobban kell hangsúlyoznunk a meglévő infrastruktúra modernizálását is. Jelenleg az a fontos, hogy fenntartsuk ezeket az erőfeszítéseket a Cézár, az EMS-szel kapcsolatban. A digitalizáció is azonban olyan terület, amit tovább kell fejleszteni és támogatni. Szeretnénk eh, a mobilitás eh, átmenetet az automatizált önjáró mobilitás felé támogatni, és a modális integrációt is szeretnénk az új mobilitási szolgáltatásokkal együtt megvalósítani. Ugyanakkor pedig azt akarjuk, hogy a hálózat biztonságosabb, biztosabb, és az éghajlatváltozásnak, természeti katasztrófáknak ellenállóbb legyen. Ezek azok a kérdések, amelyek nyilvánvalóan a földrajzi különbségeket is tartalmazzák, de ezek nem mindig relevánsak. Átfogó formában kell a hálózatot vizsgálnunk, de ezt csak akkor tudjuk megvalósítani, hogyha közös erőfeszítéseket teszünk, és ezzel jutok el a második pontomhoz, ez a közlekedés, energia és digitális területek közti szinergia. Például az automatizált mobilitás lehetőséget fogunk biztosítani a szinergiák számára, például úgy, hogy keretet hozzunk létre, amely minél nyitottabb lesz a szinergiákra. Egy témalistát fogunk összeállítani a rugalmasság érdekében. A harmadik megjegyzésem pedig a kohéziós borítékkal kapcsolatos. Az első pozitív tapasztalatok alapján javasoljuk a kohéziós forrásokból 11,2 milliárdot a SZEF számára, tehát az eszköz számára átirányítsunk, annak szabályai szerint. A kohéziós és társfinanszírozási rátát ugyanúgy alkalmazzuk. Viszont gondolkozunk azon, hogy magasabb arányt ö, biztosítsunk a határon átnyúló kapcsolatokra. A negyedik dolog pedig röviden az InvestEU és a blending, amivel a bizottság által javasolt eszközöket a meglévő pénzügyi eszközökkel egyetlen egy beruházásra lehetne összeolvasztani, amit Invest EU-nak neveztünk el. Ez külön ablakot biztosít az infrastruktúra számára, és kiegészíti a hálózatfinanszírozási eszközt, aminek már nem lesznek majd saját pénzügyi eszközei. Fenn kell tartsuk a lehetőséget arra, hogy az InvestEU-ban valóban megfelelően összefolyjanak a, a finanszírozási források, de nem EU finanszírozási forrásoknak is lehetőséget nyit, kell nyitni, kereskedelmi bankok, önkormányzatok, stb. gondolok itt. Az, az EHE e új komponense a katonai mobilitás. Ez egy nagyon fontos elem a védelem szempontjából is. A 6,5 milliárd eurós költs- javasolt költségvetést az EHE e a, a polgári közlekedési infrastruktúrán keresztül tudná megvalósítani, adaptálva azt a katonai célokra. Tehát a katonai célokat is ki kell, hogy szolgálják a teljes mértékben fejlesztett polgári mobilitási lehetőségek. Végül pedig az energia. Az Európai Uniós kötelezettségvállalásai az energiainfrastruktúra soha nem látott beruházási szintjét ö, kívánják meg az energiarendszerek dekarbonizációjának megvalósításával. Az energiahálózatokat masszívan meg kell erősíteni, a hálózatoknak digitalizálták kell válni és okosabbá, hogy hatékonyabban tudják a kereslet keresleteket, a keresletet kezelni. A szintetikus gáz, a megújuló energia többletek mind meg kell, hogy jelenjenek. A célirányos állami finanszírozási rendszerre továbbra is szükség van, így lehet a szükséges beruházásokat biztosítanunk. Mindez rendkívül fontos lesz akkor majd, hogyha az infrastruktúrába jelentős externalitásokat is be tudunk venni, a, a feles termelés, szolidaritás, stb. Az, az ambi, igen ambiciózus finanszírozási politikra lesz szükség, és támogatni kell, ahogy mondtam, a szinergiák érvényesülését is, ahol különböző területek együtt hatnak. Az ehére arra azért is szükség van, mert különböző projektek embereknek az energiabiztonságot kell tudjuk biztosítani ezen keresztül. Tehát igen, ambiciózus, de reális a, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, és remélem, hogy számíthatok az önök támogatására, az Európai Parlament támogatására, hogy ezt előrébb vigyük. Köszönöm. Thank you, Commissioner. Köszönöm. Biztos asszony úr, biztos asszony, folytatjuk a frakciók részéről a képviselők felszólásaival Marinescu úrral. Kezdjük másodpercben a néppárt részéről. Önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Köszönöm azt az információt, amelyet megosztott velünk. Nyilvánvaló, hogy a távközlési és közlekedési infrastruktúra a gazdasági fejlődés alapját jelenti. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz rendkívül fontos, ezt fölismer a bizottság is, és a tagállamok is. Fontos, sikeres beruházásokra került sor repülőterek, vasúti vonalak fejlesztése kapcsán. Ezért is gondoltuk arra, hogy a 20-20-as időszakot követően is fontos ezt a programot folytatni. Ezzel együtt tapasztalható bizonyos zavar azon adatok tekintetében, amelyeket eh, elébünk eh, tárt a bizottság. Eh, a, beszélhetnék a, az árak elszámolásának problémájáról, a jelenlegi jövőbeni árak tekintetében, és remélem, hogy maga a rendelet ezt, ezeket a problémákat majd kisimítja. Az 50 milliárdos 2011-es javaslathoz képest a mostani javaslat kisebb, és kisebb, mint ami a jelenlegi pénzügyi többes keretben szerepel. Ami a távközlésre vonatkozik. Úgy gondolom, hogy június 6-ára kell önöknek benyújtaniuk a javaslatot. Azt, azt hiszem, hogy addig érdemes lenne bizonyos erőfeszítéseket tenniük, és a közlekedési infrastruktúrára vonatkozó adatokat javítani. Elnök, köszönöm szépen a szocialisták és demokraták nevében. Ajana Szenter asszony kap szót egy percben. Öné a szó. Inez. Köszönöm szépen, ennek úr. Nos, jó lett volna, hogyha eh, mindannyian együtt tudtuk volna eh, ezt a kérdést megmutatni, megvitatni, eh, nem úgy, hogy Merezkő úr a után kisétál a teremből. Úgy gondolom, hogy olyan állásfoglalást kellene elfogadnunk a parlament részéről, amely a következő időszakra meghatározza, befekteti az alapjait a sikeres előrelépésnek úgy gondolom, hogy Európa nagy részében most már több mint tíz éven keresztül nincs elég forrás az infrastruktúra befektetésekre de miközben szembenézik a következő időszakkal, azt is tapasztaljuk, hogy realistának kell lennünk, amikor 12-13 százalékos csökkentésekről van szó, akkor nyilván ennek vannak kezményei. Másrészt vannak olyan szinergiák, amelyeket sírgős módon ki kell használnunk az energiaügy és a közlekedés találkozási felületénél, hiszen például az új üzemanyagokkal működő, például elektromos, autó, elektromos autóknak e, arra is szükségük van, hogy a tagállamok a saját nemzeti programjaikkal támogassák az infrastruktúra kialakítását, ugyanakkor azt látjuk, hogy ezek a tagállami tervek gyakran nem e, e, simulnak össze az Európai Uniós programokkal. Elnök, a következő felszólaló Zlatowski úr az ECR frakció képviseletében egy percben. Köszönöm szépen, e, elnök úr. Örülök annak, hogy e, ezt a rendkívül fontos ügyet, e, programot vitatjuk meg, amely az Európai Uniós infrastruktúrák fejlesztésében kulcs szerepet játszik. 2020-t követően olyan kérdések merülnek fel, amelyek az európai jövőre vonatkoznak. Ez, ennek az egyik kulcskérdése az azoknak a közlekedési folyosóknak a képítése, amelyek még nem készültek el. Ezek tudják biztosítani ennek a projektnek a sikerét, és ezért van szükség a földi közúti, vasúti közlekedés fejlesztésére, új beruházásokkal és új közlekedési módszerek fejlesztésével, az, az automatizált mobilitás fejlesztésével ezek a témák szerepelnek a bizottság anyagában is természetesen. Az Európai hálózat finanszírozási Eszköz sikerét azonban a költségvetés csökkentése kockáztatja. Fontos lenne, hogy a megtakarítás kedvéért ne kockáztassuk ennek a projektnek a sikerét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Telicska alelnök úrnak adom meg szót az ALDE frakció nemében egy perce van, kollega. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Holnap fogunk tárgyalni a kollégákkal az állásfoglalásról. Biztos jó lesz ez végül, és a kollégák is ezt komolyan veszik. Ezzel a célunk az, hogy segítsük az ön erőfeszítéseit, tudjuk, hogy komoly kihívásokkal kell szembenéznünk, negatív jelek is vannak. A SEF egy sikertörténet, jól alakul ez, túl is jegyezték, de hát a jelenlegi árakon 12-13 százalékos csökkentés várható a parlament, ez a ház és a többség nem érti ezt, értetlenül állunk ezelőtt. Az értékelés szempontjából szerintem az európai koordináció jobb is lehetne. Meg kell, hogy mutassuk az embereknek nem csak azt, hogy mennyi pénzt ítéltünk oda, hanem hogy valóban milyen eredményeket értünk el. Három rövid megjegyzés. A Horizon 2020-szal és az FC-vel bonyolult az összefüggés, ez oda kell figyelnünk. A blendingre igent kell mondani, már az eddig eredmények is pozitívak. Harmadsorban pedig meg kell értenünk, hogy a use it or lose it vagy felhasználja, vagy e- elveszti. Ez a megoldás, e- ez a siker e- oka. Köszönjük! Szilikiotis úr a GUE NGL frakció nevében. Parakeló. Köszönöm szépen, elnök úr, hogyha megfelelő, korrekt módon használjuk az európai hálózat finanszírozási eszközt, akkor a közlekedésben és az energetika terén a hiányzó infrastruktúra pótlására szükséges, lehetséges. Ugyanakkor kevesebb pénzzel e, a költségvetési csökkentésekkel ezzel nem lesz garantálható. Ott kell igazából befektetnünk, ahol a magán befektetők nem önmagukban nem tennék ezt meg. Olyan az elkerülendő, hogy a katonai infrastruktúrára költsük ezt, ahogy azt egyes programokban láthatjuk. Mindenképpen arra van szükség, hogy a társadalom egészének az érdekeit szolgálják ezek a befektetések, illetve hogy új színvonalas munkahelyeket teremtsünk ezzel a környezetvédelmi szabályok betartása mellett természetesen. Emellett meg kell próbálnunk csökkenteni azt a távolságot, amely időben és térben Európa többségétől el határolja ezeket a régiókat. Fannenkamp úr, köszönöm szépen, elnök úr. Ma este egy igen sikeres programunk van, az EHE e program, amely nem csak közlekedésről, hanem energiáról és a telekomról is szól. Úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban bebizonyosodott az, hogy ez az egyik legjobb beruházási befektetési program, amely az Európai Unióban valaha volt. Nem támogatásokról van szó, vagy kiadásokról, hanem pusztán jó beruházásokról az Európai Unió jövőjébe. Ma este pedig, elnök úr, az a cél, hogy Búz biztos asszonynal egy utolsó lökést adjunk annak, hogy az Európai Hálózat finanszírozási eszköz befejezhesse, vagy beteljesedhessen, és a lehető legnagyobb mértékben ki is terjesedhessen. Ez igenis megéri, hogy ma, még ilyen későn is vitatkozzunk erről. Köszönöm, hogy ezt megtették, elnök úr. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót De Monte úrnak egy percre. Asszonynak, Izabella? Igen, köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt biztos asszony. az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről van szó, aminél hosszú távon kell gondolkodjunk. Tudnunk ugyanis, hogyha infrastruktúra projektekről van szó, akkor a szükséges források mindig igen lényegesek, és hosszú távon kell éppen ezért terveznünk. Úgy gondolom, hogy a, az eszközt nem csak továbbra is el kell látnunk megfelelő forrásokkal, hanem ki kell terjeszteni, hogy a TNT folyosónak a befejezése is végre megvalósításon Éppen ezért kiegyenlítésre van szükség. Fizikai szempontokra is szükség van az európai hálózatépítésben. A hálózatok fejlesztése a gazdasági fejlődést is segíteni a távolfekvő régiókban. az ellenőrzéseket pedig a teljes infrastruktúra hálózatra ki kell terjeszteni, nem csak egyes folyosókra. Köszönöm szépen, Szálini úr, egy percre. Komisszária, la risoluzione proposta... Köszönöm szépen. Magnescu úr javaslata valóban fontos. A hálózatok működtetése kapcsolatban kapcsolatban. Nyilvánvaló az infrastruktúra fejlesztésre kell koncentrálnunk. Olyan terület ez, ahol az innováció különösen fontos szerepet játszik, például az alternatív üzemanyagok tekintetében, és nyilván szembe kell néznünk a decentralizáció kívásaival is teljesen indokolatlan az, hogy az eddigi sikeres programot megkurtítsuk. Nem csak a befektetett források szempontjából mondom ezt. Di metodo dovranno essere oggetto della nostra attenzione. Grazie. Grazie. Úgyhogy feltétlenül figyelmet kell erre fordítanunk. Elnök, most pedig akkor megadom a szót a spontán felszólása keretében annak az öt képviselőnek, aki jelezte, hogy szólni szeretne. Elnök úr, biztos asszony, az Európai Unió életében az egyik legfontosabb és legváltányosabb ö, ö, projekt, pontosan ez az infrastruktúra hálózatfejlesztő projekt, hiszen ez a polgárok hétköznapi életét is érinti, és a távoli régiókat közelebb hozza a központi régiókhoz. Ezt azonban az alap infrastruktúra kiépítése, kiépítése után a közlekedés a szállítás terén is ki kell teljesíteni. Nagyon fontos azonban azoknak a régióknak a fejlesztése is, amelyek az Atlanti óceán mentén helyezkednek el. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy az Atlanti közlekedési folyosó nagyobb hangsúlyt kapjon, például az Ibirei félsziget északnyugati térségében is rettenetesen fontos ez a kezdeményezés, tehát még egyszer is szeretném megköszönni a lehetőséget. Elnök, köszönöm szépen, Eh, Marias képviselő kap szót. Parakaló. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, a CEF, az Európai Hálózat Finanszírozási Eszköz nagyon fontos, 2020 után is folytatódnia kell, ugyanakkor ez pénzre, tőkére, befektetésre van szükség, a mobilitás problémáiról, az innovációról beszélnünk kell, főként az elszigetelt országok esetében, mint a Görögország, a hazám, amely az Európai Unió keleti csücskében található, illetve az égei tenger szigetei, különösen elszigeteltek. Az Európai Unió kontinentális testétől, éppen ezért csökkenteni kell a közlekedés, illetve az áruszállítás költségeit ezekről a szigetekről, szigetekre a különböző regionális fejlesztési programok keretében. Azt kell tehát kellünk követelnünk, hogy a meglévő infrastruktúrát modernizálják. Benito Zilaga kollégó következik. Bueno, Podríamos llamar... Nos, mondhatnánk azt is, hogy ez a projekt a közlekedési hálózatok és a vámok programja. Miért mondom ezt? Nos, a legnagyobb befektetés a Spanyolország és Franciaország közötti kapcsolatot támogatta volna a viszkajai öblön keresztül elektromos áramok, hálózatok összekapcsolatása révén. Gatikában és Biszkajában jelentős szerveződésekre került sor, mert ez a program nem a lakosság, a fogyasztók igényeit szolgálta, eredményeit tekintve, és az új ö, ö, infrastruktúrával a költségek növekednek, és nem támogatja ez a program a megújuló energiák felhasználását sem. Tehát, hogyha valóban támogatni szeretnénk a megújulókat, akkor a színalapú energiát csökkenteni kell. Elnök, megadom a szót a következő felszólalónak. Novakó úr, köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, szerintem nem kell költségvetés ahhoz, hogy eh, az, er az Európai Uniót eh, eh, reklámozzuk. Az hálózatfinanszírozási eszköz eredményei magukkor beszélnek. Európa azon részén, ahonnan én érkezem, több a földút, mint az betonút, és nagyon sok balesetet okoznak a dugók is, hogyan tudjuk megoldani ezeket a hálózatfinanszírozási eszközzel. A TENTI, tehát a közlekedési transzeurópai hálózat maghálózatát legfontosabb folyosókat, közlekedési folyosókat ki kell építeni, de többet is tehetünk. Egyet kell értetnünk az ügyben, hogy a hálózat finanszírozási eszköz tekintetében nagyon komoly fejlődést értünk el, de ez még nem kevés, további eszközökre van szükségünk ahhoz, hogy a tagállamokat rábírjuk arra, hogy a tenti hálózatot minél hamarabb valóban képítsék. Köszönjük szépen Blagodárjá, most pedig megadom a szót Pimentel López képviselő úrnak parancsolja. Köszönöm, elnök úr. A bizottság továbbra is igyekszik cukorra bevonni ezt a keserű pirulát, a CIF, CIF a TEN-10-es hálózat, a ten hálózat lehetőségeket nyújtanak arra is, hogy a magánszektor is PPP konstrukcióban beruházzon az infrastruktúra rendszerekbe. Ez azonban a felhasználók tapasztalata szerint az árak emelkedéséhez vezet. Hogyha megnézzük a kohéziós terveit az Európai Uniónak, amely talán a legfontosabb elképzelés volt, és megnézzük az olyan országok helyzetét, mint mondjuk Portugália, ahol valamikor jelentős volt az állami beruházás az emberek életkörülmények javítására, most más a helyzet. Köszönöm, mondja az elnök, megadom a szót Bócsászainak. Elnök úr, tisztelt képviselők! Köszönöm szépen ezt a vitát. Ez is azt mutatja, hogy milyen pozitív szempontjai vannak a SZEF-nek, és hogy közösen akarjuk a 2020-as utáni időszakban is végrehajtani. Egyetértünk a költségvetésben és a prioritásokban. 2020 után a időszak döntő jelentőségű lesz a TNT hálózat, alaphálózat megépítésének végrehajtásának, és a, a, a SZEF 2.0 pedig a cél elérését jelentős mértékben segíti. Feljegyeztem, hogy mely prioritásokat és milyen szinár, szinergiákat ö, említettek meg, ha lehet kitérnék néhány megjegyzésükre. Egyrészt a SZEF költségvetése. A többéves pénzügyi terv igen ambíciós javaslat talál elő, az egyik egyike azoknak a kevés programoknak, amely megemelt költségvetéssel dolgozhat, 30,6 milliárdot tervezünk, ami a jelenlegi 2014-2020-as időszakhoz képest mintegy 20%-os növelés. Nem csak megőrizte a költségvetési javaslat a kohéziós boríték meglévő elemeit, hanem megerősítette azt e a, a katonai mobilitás új pillérével is, de nagyon nehéz időszakban akkor, amikor az Egyesült Királyság körüli dolgokra gondolunk, ez igen lenyűgöző, hiszen azt mutatja, hogy a szefet a bizottság is hatékony eszköznek tekinti, amely valódi értéket jelent az európai egységes piacon is. Újra hangsúlyoznám, hogy mindaz a pénz, amelyet a katonai mobilitásra allokálunk, kettős célú. Minden infrastruktúra polgári célokat is szolgál, és a katonai mobilitást egyaránt. A szinergiákról a közlekedés, energia és digitális ágazatok szinergiája keretében közös munkaprogramokat szeretnénk, közösen finanszírozott programokat, amelyekkel a legmagasabb társfinanszírozást tudunk az érintett ágazatokban megvalósítani, ehhez világos kritériumok kellenek, a szinergiumok, hogy a, a kritériumok, hogy a szinergiákat hogyan akarjuk. Hangsúlyoznám újra, hogy a használt vagy, vagy vedd igénybe, vagy veszítsd el elv tette a lehetővé, hogy ilyen nagy mértékben tudjunk az első három évben dolgozni, több mint 90%-os volt a források igénybevétele. A prioritási projektekkel kapcsolatban pedig még egy megjegyzést mondanék, eh, hiszen sokan említették. Nagyon sok képviselő, bocsánat, nagyon sok tagállam új területeket is javasolt, de nem tudunk mindent magunkkal vinni. Igyekszünk minél többet, de természetesen csak azokat, amelyek a jogszabály mellékletének megfelelnek. Köszönetet szeretnék végül én is újra mondani önöknek azért, hogy bemutathattam a javaslatunk első struktúráját, hiszen június első hetében fogjuk közreadni, és köszönöm, hogy támogatnak. Kérem Önöket, hogy továbbra is támogassanak minket, és örülök annak, hogy a következő hónapokban tovább tárgyalhatunk, igen szoros együttműködésben az energia és digitális ágazatért felelős kollégákkal, így tudunk csak ebben a nagyon fontos dokumentumban gyorsan előre haladni. Köszönöm. Grazie, commissario. Köszönöm szépen, ezzel a vitát lezárom. A holnap